Az elnök. Euh, par ailleurs, je... Bien, mesdames et messieurs, nous commençons. Hölgyeim és uraim, el szeretnénk kezdeni a szavazást, kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Euh, est-ce que je le vois Est-ce qu'il est là Ah oui, il est là, je le vois. Monsieur Schlitter, je vous donne la parole, vous l'avez demandé. Schlitter úr, megadom önnek a szót, ön szót kért. Uh, Csak azt szeretném mondani, hogy tegnap elfelejtettem aláírni, és szeretném, hogyha a jegyzőkönyvben szerepelne, hogy itt voltam tegnap, de elfelejtettem. Valahol máshol voltam a parlamentben, és ott áll is, alá is írtam, csak szeretném, ha a jegyzőkönyvben szerepelne, hogy nem vagyok lusta. Merci, monsieur Schlitter. Rendben, Schlitter úr, intézkedünk. Madame de Kaiser, vous avez demandé la parole. De Kaiser asszony, ön is szót kért. Megpróbálom megragadni a mikrofont. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt szeretném kérni, mivel nincsenek sürgősségi kérdések, szeretnék szólni, hogy az Európai Parlament elnöke az indiai hatóságokra gyakoroljon nyomást, és kérje meg, hogy akadályozzák meg Baluan Singh úr kivégzését, akit március 30-án terveznek kivégezni. Tehát ez sürgető ügy. Mi küzdöttünk a halálbüntetés ellen, és úgy érzem, hogy ezt az ügyet nagyon sürgősen eh, támogatnunk kell. Kérje meg Martin Schulz elnököt, hogy avatkozzon be az indiai hatóságoknál. Köszönöm szépen, ezt továbbítani fogjuk a parlament elnökéhez a gyors beavatkozás érdekében. Kutas úr, ön is szót kért. Monsieur Szerkász, pardon. Szerkász úr. Quiero que conste en acta de esta sesión Köszönöm szépen, szeretnék jegyzőkönyvben mondani, hogy 23 képviselő, szocialista képviselő nevében részt fogunk venni a szavazásban, és szolidaritást nyilvánítunk ki azokkal a munkavállalói milliókkal, akik Spanyolországban jelenleg sztrájkolnak. Részt fogunk venni tehát a szavazásban, elvégezzük a munkánkat, de a kollektív szerződésben rögzített jogok védelmében felszólalunk, és az alapjogi karta megsértő, alapjogi kartát megsértő helyzet ellen felemeljük a szavunkat. Berman úr, ön is szót kért. Bonjour. Euh, je voudrais... Elnök asszony, szeretném megragadni az alkalmat a mai ülésen arra, hogy kérjem meg önt, Malin utasítsa el az államcsínt, és gratuláljon a demokratikus változásokhoz Szenegálban, és Makiszel elnök megválasztásához gratuláljon. Nous passons donc au vote. Áttérünk a szavazásra. Moreira asszony javaslatáról szavazunk. A Nemzetközi Gumiágazat tanulmányozó Csoport ki van mellette? Ellene ki tartózkodik, elfogadva. Áttérünk a Taylor jelentése, a lég